Elizabeth Wozenberg jelentése a nők karrier lehetőségei a tudományterületén és az egyetemeken. Wozenberg asszony négy percben szólhat hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy itt most legutoljára bemutathatom a jelentésemet. A nők ambícióinak útjában álló akadályokról szól a jelentésem, olyan nők nehézségeiről, akik felelős pozícióba szeretnének jutni az üzleti életben, a tudomány területén, és így tovább. Remélem, számíthatok holnap a kollégák támogatására a szavazás során. nagyon provokatív és ambiciózus jelentésről van szó. Amikor különböző akadályokról beszélünk, az úgynevezett üvegplafonról, akkor ez nem újdonság senki számára, 30 éve ismerjük a problémát. Ezek az akadályok megnehezítik az esélyegyenlőség érvényesülését, a különleges képességekkel rendelkező nők nem tudnak vezető pozícióba jutni ezen akadályok miatt. Először is az okokról szólnék néhány szót, arról, hogy miért alakultak ki ezek az akadályok, és arról, hogy hogyan is jön létre az úgynevezett üvegplafon, amely a nők hátrányos megkülönböztetését megalapozza. Egyrészt vannak bizonyos előítéletek a társadalmainkban, még akkor is, hogyha már 2015-öt írunk. És Európában élünk, az Európai Unióban. Mindezek ellenére mégis vannak továbbra is előítéletek. A második kategóriába a családi kötelezettségek sorolhatók, ezek is akadályt képeznek, hiszen a nőknek vannak bizonyos jellemzőik, tulajdonságaik, a család rendelkezésére kell állniuk, és addigben alul reprezentáltak a tudományban, a vezető pozíciók körében, a felügyelő tanácsokban, és így tovább. Sajnos a körülmények úgy alakulnak, hogy akadályokba ütköznek a nők ezen a téren is. Négy kategóriába soroltam az akadályokat. Az anyaság is egy ilyen akadály, Nyilvánvalóan ez egyfajta privilégium is a nők számára, de nyilván akadályá válhat az anyaság is, hogyha például a nők sokáig távol maradnak a munkahelytől, nem tudnak szakmailag továbbfejlődni. Ezeket az akadályokat mindenképpen fel kell számolni, és fel kell számolni a sztereotípiákat is. És azt is láthatjuk, hogy a különböző foglalkozások területén megkülönböztetés érvényesül, sokan továbbra is úgy gondolkodnak, hogy vannak női és férfi foglalkozások, még akkor is, ha tudjuk, hogy a nők ugyanúgy el tudnak látni bizonyos feladatokat, mint a férfiak sokszor a nőknek peres úton kell kiharcolniuk az igazukat. Azt látjuk, hogy nem férnek hozzá a nők egyformán bizonyos foglalkozásokhoz. Az összes általán felsorolt vetületet felkarolja a jelentés, és természetesen fontos megemlíteni az Európai Unió és a tagállamok alapvető értékeit, és ide sorolandók az olyan programok is, mint a Horizont 2020. Mindjárt befejezem, elnök úr. Lényegében két tengelyről van szó, egyrészt a családokról van szó, és a nők gyermeknevelési készségeiről. Sokszor elismerjük, hogy a nők rendelkeznek ezen készségekkel, de ezáltal két nemre osztjuk fel a világot, és ellehetetlenítjük az esélyegyenlőséget. Köszönöm každej. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások folyamatát kezdjük meg. Először a szót az olasz képviselőasszonynak adom meg. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gender szempontokat, a társadalmi nemek szempontját érvényesítsük. A gyerekek számára interaktív formában kell ezt már közelvinni, hogy érdeklődésüket felkeltsük. Függetlenül kell mindezt a sztereotípiáktól megtenni. A a gyermekek és a lányok számára is karrierorientációra van szükség. A megfelelő oktatási anyagokat megvásárolhatóvá kell tenni, hogy fiatalok tanulás közben, a munkavégzés közben tanulhassanak a nők is igazi modellé kell, hogy váljanak ennek kapcsán. Az ilyen jellegű kezdeményezéseket pedig erősíteni, fokozni kell. Köszönöm. means thank you. Köszönöm szépen. Agora e, voce deputado Ricardo Sarao Santos. Ricardo Sarao Santos képviselő kap egy percre szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a biztosnak is. A tudomány világában egyre több nő van jelen, és az egyetemi oktatás, a kutatás minősége is javul. Portugáliában igyekszünk esélyegyenlőséget biztosítani. De az egyensúly még nem valósult meg minden intézményben. Vannak nehézségek, elsősorban a nők anyává válása miatt nem lehet persze minden problémát erre visszavezetni. Az ösztöndíjak esetén például az egy anyává válás problémát jelentett, ösztöndíjat nem lehet ilyenkor folytatni. De az élet minden szakaszában a nők számára ez a probléma megjelenhet. Köszönöm szépen. Obrigado. Eh, Anapriotis eh, Notis eh, Marias. Köszönöm szépen. Marias kollega. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és gratulálni. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a nők aránya a tudományban csak 19 százalék. Ez azt mutatja, hogy a nők diszkriminációja a munkahelyen még él ez a nem egyenlő bánásmódot és a nemek közötti fizetéskülönbséget okozza. Ez az alapvető emberi jogok sértését is jelenti, ami ellen fel kell lépjünk. A bizottságnak tehát oktató, nevelő programokon és intézkedéseken keresztül a sztereotípiákat fel kell tudni oszlatni a nőket, ösztönözni kell arra, hogy a tudományos életben szerepet vállaljanak. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tömegkommunikációs eszközök is segítsenek a sztereotípiák lerombolásában az egyetemi pályafutásokkal kapcsolatban is köszönöm. Grazie Presidente, io eh, devo dire mi sento... Forenza képviselő asszony. Köszönöm, elnök úr. Úgy érzem, mint nő, hogy egyenesen hozzám szól, és rólam szól ez a szöveg. A tudomány területén elég sokáig dolgoztam kutatóként, meghatározott időre szóló szerződésekkel, úgyhogy a saját bőrömön is tapasztalhattam, hogy mit jelent az üvegplafon, amit nem lehet átlépni ezért különösen fontosnak tartom a nők karrier lehetőségeiről szóló jelentést. Nagyon fontos, hogy a nőket ne zárják ki a tudományos karrier lehetőségéből. A nőkkel együtt működni kell, a nőknek és a férfiaknak együtt kell működniük, és nem pedig egymás ellen kell harcolniuk. Minden egyes nőnek szabad joga kell, hogy legyen, hogy a kutatás vagy a tudomány felé forduljon, mind az egyetemi évek alatt, mind pedig azután. Olaszországban el kell érnünk, mint ahogy az egész Európai Unióban el kell érnünk, hogy mindenki szabadon választhasson tudományos karriert. Köszönöm, mondja az elnök, Konstanz Le Gripnek adok szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Elizabeth Wozenbergnek gratulálni ehhez a remek jelentéshez. Nagyon örülök annak, hogy ilyen erősen szól és fellép az üvegplafon ellen, ugyanis nagyon sok európai nőnek még mindig határt szab ez az üvegplafon. Rendkívül fontos, hogy mindannyian először is felismerjük azt a tényt, hogy a tehetség, az emberi potenciál nem nemekhez köthető, és hogy a nők tehetsége és tudományos képzettsége sokszor háttérbe szorul. Amennyiben ezt felismerjük, akkor valóban közösen komoly erőfeszítéseket tehetünk, hogy részt üssünk ezen az üvegplafonon, el kell törölnünk azokat a rossz hagyományokat, azokat a hamis beidegződéseket, amelyek arra vezetik a szülőket, hogy lebeszéljék a lánygyerekeket a technológiai karriertől, vagy pedig amelyek oda vezetnek, hogy maguk a lányok azt hiszik, hogy ők tehetségtelenek matekból, hogy nem tudnak számolni, és hogy nekik mindenképpen valamilyen humán tanulmányt kellene folytatniuk, mert az jobban illik egy nőhöz. A nőkben nagyon komoly tudás és lehetőség rejlik, mindannyiunk érdeke, hogy ezt ki is használjuk. Köszönöm.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 Először is köszönöm szépen Elizabeth Fosenbergnek a jelentést, még akkor is, hogyha nem tudok egyetérteni az összes által említett ponttal. Néhány területen az EU-s szintű kompetenciákat meghaladja a szöveg, mégis bizonyos elemei üdvözlendőek. Például, ami a nők tudományos pályafutását illeti. Örülök annak, hogy sikerült a parlament többségét megjelni az én módosítom számára, amely különösen az anyákra van tekintettel, az ő helyzetükre a tudományos kutatás területén. Hogyha a nemek közötti szakadék fogalmát meghaladva megnézzük, milyen áll akkor a család fogalmába ütközünk. A gyermekeket, a gyermekek a nők karrierje szempontjából kockázatot jelentenek, sajnálatos módon ennek változnia kell. Itt nálunk Európában és a gyermeknevelést el kell ismerni, mint tevékenységet, és pénzügyileg is honorálni kell az ilyen tevékenységet. Ezen túlmenően pedig gyermekbarát egyetemekre van szükség, fontos a gyermekgondozás megoldása. Átfogóan köszönöm szépen, és elnézést, hogy túléptem a felszólalási időt. Köszönjük szépen! Gerike képviselőnek, most pedig... Hordi Sebastian. Sebastian képviselő következik. Moltes gracias, señor president. Quiero agradecer a la... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok az előadónak a jelentéshez, amiben azt mutatja ki, hogy sajnos az egyetemi karrier nem az egyetlen olyan hely, ahol diszkrimináció éri a nőket. Sajnos sok helyen még rosszabb is a helyzet. Az egyetlen hely, ahol a nők érvényesülhetnek, más területen van, nem itt. Nyilvánvalóan itt érezhető az üvegplafon, éppen ezért Európában ki kell állni az esélyegyenlőség mellett, soha nem lesz igazságoság egy különben. A diszkriminációt meg kell előzni, el kell kerülni, és ezért az oktatásra kell figyelni. El kell magyarázni a férfiaknak, hogy nincsenek női szakmák, vagy fordítva, hiszen ez az a gondolat, amely majd akadályokat jelent a későbbiek során a nőknek a családi életben, és előbb-utóbb nehéz lesz ezeket a gondolatokat kiírtani, ezért csak annyit mondhatok, hogy az intézkedések nagyon jók, és remélem, hogy mindegyik meg is fog valósulni. Köszönöm szépen. Itt az idő arra, hogy a bizottság nevében vendégünk, a biztos úr, Navracsics Tibor úr szóljon hozzá. Kérem. Thank you. Speaker. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is gratulálni szeretnék Borzenberg asszonynak és a szakbizottságnak a jelentéshez. Az üvegplafon megszüntetése, szétrobbantása nagyon fontos lépés. Ez azt jelenti, hogy megfelelő lépésekkel tovább léphetünk. Néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani. Először is, intézményi változások. Mint helyesen említették a jelentésben, nagy szükség van arra, hogy az intézményi korlátokat és előítéleteket megszüntessük. Nagyon gyakran a nőknek nincsen ugyanolyan esélyük a sztereotípiák, diszkrimináció miatt, amivel a, ami a nők képességeit, szerepét érinti. Vannak még mindig olyan gyakorlatok, amely esélyegyenlőséget és egyenlőtlenséget eredményeznek. Az intézményi változások segíthetnek abban, hogy biztosíthatóvá váljon, hogy a kutatóintézetek mind nők, mind férfiak számára minden szinten azonos esélyeket biztosítanak. Az európai kutatás terület szempontjából fontos, hogy a a társadalmi nemek esélyegyenlőségi tervét, a gender terveket szervezet minden pontján érvényesítsék a meglévő előítéleteket eloszlassák, és megfelelő célokat tűzenek ki. A női fókuszprogramokkal eddig nem szükségszerűen hosszú távon fenntartható célokat támogattak. Ezen változtatni kell. A bizottság esélyegyenlőség a kutatásban, a témakörben ez egy fontos eleme. A Horizon 2020-ban a kutatás innováció terén az intézményi változások egyértelműen láthatók, de ennél többre is van szükség, és jobban kell mindezt megtennünk. Arra van szükség, hogy minden tagállam egy irányban, az európai kutatás terén is egy irányban lépjen. Örülök annak, hogy az Európai Parlament ebben velünk tart, hiszen az önök segítsége szerepe döntő. Másodszorban a meglévő szabályozói keretek végrehajtása a nemek egyenlőségében. A jelentésükben ön is jel, önök is jelzik, hogy a bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy nem elégek a törvények, hanem hatékony végrehajtásra van szükség. A bizottság nyomon követi a tagállamok megfelelő esélyegyenlőségi törvények átültetését. Az ágazatban konkrét lépéseket teszünk mind Európai Uniós, mind nemzeti szinten. 2015 májusában a tanács elfogadta az európai kutatási terv úti tervjét, és a legfontosabb prioritásokat is meghatározta a nemzeti célkitűzések pedig hatékony lépésekké való átültetése az egyik legfontosabb prioritás. Az esélyegyenlőségi jogszabályok Európai Uniós és nemzeti szinten meg kell vizsgálni, meg kell nézni, milyen átfedések vannak. Az ösztönzőknek pozitív hatása van arra, hogy a kutatási intézmények e területen is előremutató lépéseket tegyenek. Ez nagyon fontos, hiszen a kutatóintézmények a felelősek az intézményi változások végrehajtásáért, az esélyegyenlőségi tervek végrehajtásáért is. Az nemzeti és EU szinten való fejlődést nyomon kell követni, ahogy az Európai Parlament is jelentésében jelezte. Az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy a 2015-ös múlt júliusban kiadott kiadvány, amelynek a teljes jelentése 2016. júliusában fog megjelenni, aláhúzzuk, mennyire fontos, hogy a tagállamok teljes mértékben együtt működjenek a megfelelő esélyegyenlőségi indikátorok megszerzésében. A harmadsorban a kutatóintézmények és testületek részt kell, hogy vegyenek a nők a döntéshozatalban is. Ugyanúgy fontos ez, mint bármely más területen. A nők azonban a döntéshozatalban még nem megfelelő arányban képviseltek, és ez egy nem önmagát javító jelenség. Erre reagálva látjuk, hogy nagyon sok tagállam kvótákat, célokat határoz meg. 2013-ban 18 tagállam tette ezt, 2008-ban csak 8-an voltak. Arra van szükség, hogy a, ezen a területen is az, az a férfiak és nők egyensúlyát, az arányok egyensúlyát biztosítsuk. Az esélyegyenlőségnek több területe van, az egyik a munka, a magánélet egyensúlya. Augusztus elején egy széles kezdeményezésre vonatkozó nyomtatványt adtunk ki a 2016-ig a munka-magánélet egyensúlyának javítása érdekében. Jogalkotási és nem jogalkotási eszközök keveréke van ebben, amelyben a jelenkor családjainak igényeire próbálunk reagálni. A végrehajtást megkezdtük. Az Európai Parlament, a tagállamok és a szociális partnerek nagyon fontos szerepet játszanak mindebben. A második elem a 2012-es bizottsági javaslat a tőzsdén vállalatok igazgató tanácsában a nők arányára vonatkozó rendelkezése. Ezzel további fejlődést tudunk majd elérni az esélyegyenlőség terén. A a fizetéskülönbségek, nemek fizetéskülönbségének megszüntetéséért is sokat tettünk. Tavaly a bizottság a fizetés átláthatóságra vonatkozó dokumentumot adott ki, amelynek célja az volt, hogy hatékonyabb, átláthatóbb legyen az egyenlő bérezés jogszabálynak a végrehajtása. Konkrét intézkedések eszköztárát is tartalmazza ez, amelyel a nemek, közti fizeti, a nemek fizetés különbségét meg lehet szüntetni. Ez évben a, tagállamokat tájékozt, a tagállamoknak tájékoztatni kell minket arról, hogy milyen nemzeti intézkedésekkel hajtják végre az ajánlásokat. De hát további intézkedésekre is szükség van. Összességében mind nőf, nőkre, mind férfiakra szükség van, ha Európa a kutatásfejlesztés terén is el akarja érni célkitűzéseket. A bizottság folytatja munkáját, de az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében nagyon fontos, hogy az Európai Parlament eh, támogasson minket, eh, ugyanúgy, mint a pénzügyi támogatások végrehajtásánál. A bizottság minden ajánlást eh, megfontol. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Minister, Mr. Commissioner. Uh, köszönöm. Köszönjük szépen, biztos.